Uh, Jó estét kívánok, kedves kollégák! Üdvözlök mindenkit a közös ECON Költségvetési Szakbizottsági Ülésünkön. A napirendünkkel remélem egyetértenek, köszönöm. Bejelenteni valók nincs. Úgyhogy rögtön kezdjük is a harmadik napirendi rendi pontunkkal, eszmecsere a reformtámogató programról jelentéstevők Eider, Gardia Zabal Rubial és Karolin Naktegál. Azonnal szeretném meg is adni a szót a jelentéstevőknek. Először Eidernek 5 percben, illetve mind a kettőjüknek maximum 5 percben adom meg a szót, rövidebben hozzászólhatnak. Eder, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm. Öt percem van, úgyhogy megpróbálom gyorsan elmagyarázni, hogy mind dolgoztunk eddig a társelőadóval, illetve szeretném azt is elmagyarázni, hogy miért van szükség erre az együttes bizottsági ülésre. Az ECON összehozott egy tervezetet. Karolánál már nagyon régóta dolgozunk ezen a témán, mióta a parlament kinevezett bennünket jelentéstevőnek. Nagyon sok jó szándékkal fordultunk e felé az anyag felé. És óriási erőfeszítéseket teszünk, hogy ezt a rendeletet együtt írjuk meg. De hát nyilván vannak véleménykülönbségek köztünk, és eltér a véleményünk a bizottság javaslatától elmagyaráznám, hogy milyen kétségeim vannak a bizottság javaslatával kapcsolatban, és hogy milyen témákat vitattunk meg. Azt hiszem, hogy majd Karolin is ezt fogja tenni. Miről is beszélünk itt most? Egy rendelettervezetről, amit az Európai Bizottság nyújtott be, és ez egy költségvetési eszköznek minősül, ami a strukturális reformok előmozdítását célozza. Költségvetési támogatást nyújt az Európai Unióban. Nagyon sok kérdés merült fel bennem, a strukturális reform mit is jelent ez? Ezt nem definiálják a javaslatban. Pedig egy komplet mandátumot tölthetnénk el azzal, hogy megvitatjuk, hogy mi ez. Aztán 7 évre 25 milliárd az összes Európai Uniós tagállamba szétosztva. Ezt a reformprogram végén fogják szétosztani akkor egy ilyen program az valóban elő fogja, mozdi, elő fogja mozdítani a reformokat, ösztönözni fogja a tagállami reformokat. A harmadik pedig a népesség. Megfelelő kritérium az, hogy népesség alapján osztják el az alapokat. Amikor a társelőadóval megvitattuk ezeket a kérdéseket, nagyon különböző válaszokkal ö, brukkoltunk elő. Az egyik tanulság, amit levontunk a válságból, az az, hogy az Európai Unió nem tud makrogazdasági politikákra úgy összpontosítani, hogy a társadalmi és környezeti kérdéseket figyelmen kívül hagyja. Úgyhogy ebben a reformcsomagba ezek is be kell, hogy kerüljenek, összhangban kell, hogy legyenek ezek a reformok a fenntartató fejlődési célokkal. Ezeket a célokat az Európai Unió és a 27 tagáma külön-külön is kitűzte maga elé. Az európai szemesztert is meg kell éppen ezért változtatni, és konkrét ajánlásokat kell megváltoztatni, hogy a környezeti és a szociális kérdéseket is figyelembe vegyük. Nem elég, hogyha csak a makro oldalról beszélünk, hanem ezt a két területet is figyelembe kell vennünk, úgyhogy lépjünk túl az európai szemeszteren, és más módon gondoljuk végig azt, hogy hogyan lehetne reformokat finanszírozni. Ez volt az első reakciónk. A második. Beszéltünk erről a 25 milliárdról tehát, de nem néztük meg részletekbe menően a számokat, mert tudjuk, hogy az MFF tárgyalások milyenek, úgyhogy ezt a kérdést, ezt a pénzt elég nehéz lesz eleve összegyűjteni, de hogy hogyan fogjuk kifizetni. Egy átlag programban előfinanszírozás van, itt viszont nem. Ebben a konkrét esetben utólagos kifizetésről van szó. Aztán a szétosztási kritériumok szerintem nem a népesség ennek a legjobb módszere, hogyha a gazdasági ö, körülményeket néznénk meg, az sokkal helyén valóbb lenne. Egy konkrét reformmal mit fognak konkrétan elérni az országok, ehhez meg kell néznünk a munkanélküliségi szintet, az oktatás helyzetét, sokkal több mindent kell figyelembe venni, mint önmagában a népességet. Nos, ezekről beszéltünk az elmúlt két hónapban, Karolin és én, és nem sikerült világos álláspontot kialakítanunk. Értjük, hogy vannak véleménykülönbségek, csak annyit tudok mondani, hogy amit tudunk, megteszünk, hogy a minimális előfeltételek meglegyenek ahhoz, hogy tudjunk véleményt kialakítani. A két szakbizottság közötti eszmecsere szerintünk rendkívül fontos, mert fontos megérteni a másik frakciók, a másik szakbizottság véleményét is. Ez a mi kettőnk vitáját is gazdagítani tudja, és jobban fogjuk látni, hogy a ház milyen irányba szeretne tovább lépni. Még 5 másodpercen marad. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Most a társelőadóhoz fordulok. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm kollégák, hogy eljöttek erre az eszmecserére ma. Azt gondolom, hogy ma a fő üzenetem az az, hogy üdvözlöm a reformtámogató program tervét a bizottság részéről, és nem lesz önök számára sem meglepetés, hogy a program céljait is támogatom. A tagállamok strukturális reformokat hajtanak végre, amíg a gazdasági ellenálló képességét és az EU prosperitását segíti elő. Ez szerintem jó cél, mert ez megerősíti az EU-t, csökkenti a jövőbeli gazdasági és pénzügyi válságok hatását. Ami elhangzott, amit Eider mondott, sajnálatos módon nem tudtunk egyetértésre jutni, bár az együttműködés az nagyon jó volt, de még mindig van egy ideológiai szakadék, amit valahogy át kéne hidalnunk. Én még tovább mentem volna, mint a bizottság javaslata, és jobban szerettem volna, hogy a kondicionalitás az az európai szemeszterrel össze legyen kapcsolva, illetve az európai költségvetéssel. Mindazonáltal látom, hogy ez messze túlmegy azon, amit az Európai Bizottság javasol, és nem egy valós kompromisszum alap. Ezt megtudván öt fő célt tűztem ki, ezeket most szeretném felsorolni. Először is szeretném a rendelet hatáját megőrizni, ahogy ezt a bizottság javasolta. Az országspecifikus ajánlásokkal az európai szemeszter világos kihívásokat támaszt a tagállamok elé, amiken dolgozniuk kell. A munkaprogram önkéntes, és a tagállamok választhatnak, hogy milyen kihívásokkal szeretnének foglalkozni. Az európai szemeszter hatája szerintem biztosítja, hogy csak a nagyon jelentős és átfogó reformok lesznek támogathatóak. És még egy megjegyzés, hogyan osztjuk ki a pénzt, én támogatom a bizottság javaslatát ebben az esetben. A második célom az, hogy javítsuk a fékek és ellentétek rendszerét azáltal, hogy eldöntjük, hogy melyik reform támogatható. Az Európai Bizottság javaslata szerint ennek ezzel kapcsolatban minden felelősség a bizottságot illeti. A gazdasági előrejelzés, az országjelentés, az európai szemeszter, és az országspecifikus ajánlások előkészítése, a javaslatok értékelése, és végül az utolsó szó a kapcsán, hogy egy kifizetést megfinanszírozzanak-e vagy nem. Szerintünk a folyam, szerintem a folyamatnak több fékek és egy, fékre és egyensúlyra van szüksége. Remélem, hogy ezzel mások is egyet fognak érteni. Azon dolgozunk, hogy egy függetlenebb adóügyi intézmény jöjjön létre minden tagállamban. Ezek véleményt kell, hogy adjanak a javaslatról, a kötelezettségvállalásukról, és egy független szervezet értékelése fog segíteni a tagállamban a javaslatok előkészítésében, és ugyanez segít a bizottságnak az értékelésben. Harmadik pont, biztosítanunk kell azt, hogy pénzügyi hozzájárulást nem adnak tagállamnak olyan tagállamnak, amely a hetedik cikk szerinti eljárás alatt áll. És a pénzügyi segítséget csak olyan tagállam kaphat, ami az Európai Unió legalapabb alapelveit tiszteletben tartja. A jogállamiság tiszteletben tartása legtöbbük számára a kollégáknak fontos, úgyhogy szerintem ezt most ideje a gyakorlati munkánkba is beemelni. Nagyon fontos az is, hogy valódi hozzáadott értéke legyen a reformnak, és megfelelő költség öm, eredmény elemzést folytassanak le előtte az Európai Unió és a tagállam részvételével. Biztosítani kell tehát, hogy pozitív, tovább gyűrűző hatása lesz ezeknek a reformoknak a többi tagállamra nézve is, illetve a reformoknak az értékelési kritériumokat teljes mértékben meg kell felelni, a kielégítő szerintem nem elég jó. Az utolsó pont, az ötödik pedig pontosítsuk a konvergencia eszköz hatókörét. Ennek a hatóköre olyan reformokra kell vonatkozzon, amelyek a szerződés alapelveit erősítik meg, és olyan reformokat támogatnak, amik az euróhoz való csatlakozást segítik elő. A bankunió is jó példa, mert ez is elősegíti a konvergenciát és az eurozón csatlakozást. Nagyon várom, hogy meghallgassam a kollégák véleményét, és remélem, hogy egy hónapon belül véglegesíteni tudjuk majd ezt a jelentést. Köszönöm szépen, most pedig az árnyék előadók következnek, és az elnöklést átadom barátomnak, Szárma úrnak. And let me first underline that we are Köszönöm szépen. Igen, először is azt mondjam el, hogy nagyon kevés az időnk, 10 perccel később kezdtük az ülést, és 8 órakor el kell hagynunk a termet, úgyhogy mindenkitől azt kérem, hogy röviden szóljon, hiszen az árnyék jelentéstevők listája hosszú. Először a néppárt és költségvetési bizottság részére Lamaszor úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Azt hiszem, hogy a szocialista frakció koordinátora is itt van, és azt hiszem, hogy már vannak olyan frakciók, akik kérték, hogy egy kicsit halasszuk el a határidőt, azért, mert nagyon fontos témáról van szó, és a jelentéstevő véleményét pedig alaposan fontolóra kell venni. Nos, először is azt kell, hogy mondjam, hogy érdekes, intelligens a bizottsági javaslat. Ez az első benyomásom, és az eurózónát megerősíti a költségvetési kapacitás, financiális kapacitás területén. Ez nem mindig felel meg annak, amit a parlament javasolt, mégis úgy tűnik számomra, hogy jó az irány. Két dologra kell odafigyelni. Az egyik a moral hazard elkerülése, tehát oda kell figyelni arra, hogy a reform folyamatokat akkor kezdik el ezek az országok, hogyha segítséget kapnak. Nagyon fontos az, hogy pozitív ösztönzőt adjunk, ne pedig negatív ösztönzőt. A pozitív a kondicionalitás, de de azt is el kell kerülni, hogy csak azért foganatosítsanak reformokat, hogy valamilyen pénzhez jussanak. Azon kívül oda kell figyelnünk a bürokratikus terhekre is, a bizottság javaslata ugye rendszeres beszámolót kér, a különböző szakaszok, etapok meghatározását, és így tovább. Ez jó irányba mutat, de fölhívnám a figyelmet arra, hogy esetleg bürokratikus terhet jelenthet, amely azonban már nem kívánatos. Elnök, köszönöm szépen, az EKON részéről pedig Maletics képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen! Azt kell, hogy mondjam, hogy a strukturális támogatási reformprogram nagy érdeklődést kapott a tagállamoktól azért, mert jelentős az összeg. A különböző programok folytatásáról döntést kell hozni, ezeknek a célja a strukturális reform, illetve a konvergencia az eurozónán kívül is. Azt is tudjuk, hogy a különböző tőke és fejlesztési projektekbe való beruházásokat különböző eszközökből támogatjuk. A kohéziós politika az egyik ilyen, az ERDF együtt, a kohéziós politika az ELSZEF, illetve a KAP, valamint más eszközök. Azonban ezek nem tudnak eredményt felmutatni reformok nélkül. Hosszú távon reformok nélkül nem fejlődést fogunk elérni a legkevésbé fejlett régiókban, hanem az összeomlásukat toljuk ki ezzel, ezért is nagyon fontos ez a program mindannyiunk számára. Az Ekon szakbizottság régi, részéről természetesen támogatnunk kell ezt a programot, de ezen kívül harcolnunk kell azért is, hogy az Európai Unió nagyobb beruházásokat tegyen második pillérben, hiszen ez rendkívül fontos a nagyobb mértékű növekedés érdekében. Tehát a beruházások és a reformok nélkül nem lehetünk sikeresek. Az új MFF keretében egy bizottsági javaslat született, ahol a kohéziós boríték 11%-kal növekedett, több mint 45 milliárd euróra rúg. Ez és ezen belül a kohéziós alapokban történő csökkentések 45%-ot tesznek ki. Az új támogatási program 25 milliárd euró értékű, és ez a strukturális reformokat veszi célba, 2,2 milliárd ebből az eurozónán kívül a konvergenciát szolgálja. Ezen kívül a bizottság azt javasolja, hogy a reformtámogatási programból újra kellene osztani a forrásokat az a lakosság arányában. Nos, szerintem ezt a megközelítést meg kell változtatni, ezt az elosztási rendszert át kell alakítani nem az állampolgárok számához kellene kötni, hanem a reformok összetettségéhez kellene kapcsolni. Illetve az ország specifikus javaslatok, illetve a makrogazdasági egyensúlytalanságok, azok, amelyeket figyelembe kell venni. Sajnos, mondja az elnök, szigorúnak kell lennem, kettő perc áll rendelkezésére mindenkinek. A szocialista néppárták eh, részéről Ekon árnyék jelentéstevő, Mavridis úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Ez az első eszmecser, ezért megpróbálom rövidre fogni és pontosan fogalmazni, amit szeretnék. A bizottsági javaslat a jelenlegi strukturális eh, reformtámogatási programra épül, amely 2017-2022-ig tart. Ez sikeres volt eddig, és ezért meg kell próbálnunk a levonni a tanulságokat. Ebben a tekintetben üdvözlöm a bizottság javaslatát, azonban vannak olyan elemek, amelyeken javítani kell azért, hogy támogathassuk ezt a javaslatot. Ezek közül az első, a következő. Ha mindannyian megállapodunk abban, hogy a célja ennek a javaslatnak az, hogy a konvergenciát előmozdítsa, ezen cél megvalósításához gazdasági és szociális konvergenciára van szükség, ezeknek egyenlőnek kell lenniük. Nagyon fontos a szociális konvergencia, hiszen így így a, a szűkös, illetve a, a szoros reformok, gazdasági és szociális reformok hatását enyhítheti. Ezért nagyon fontos, a szociális jogok európai pillére, valamint a fenntartható fejlődési célok is rendkívül fontosak a Párizsi megállapodás keretében. Ezek nagyon fontos javaslatok, ezt hiányolom a szövegből. Aztán az előző javaslat egyik fontos eleme az volt, hogy felvállalják a reformokat a szereplők, itt az első javaslatra utalnék, nem csak az európai szemeszterre kellene korlátozni a reformokat, hanem bővíteni ennek a hatáskörét. A harmadik meglátásom pedig a szociális inkluzió, a minőségi munkák, a, területi befogadás, illetve a szegénység elleni harc az, amelyet nagyon fontosnak tartok, így lehetősége, lehetőség nyílik arra, hogy ambíciózus és kiegyensúlyozott strukturális reformok szülessenek. Ez fontos, azonban ez a fajta megvalósítás, illetve hogyha ezt kötjük az európai szemeszterhez, ez nem hozza meg a megfelelő eredményeket. És még egy megjegyzést, ezt a programot nem szabad a kohéziós politika kárára kialakítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Mavridis úr. Az ECR budget képviseletében Kölmer úr nincs jelen, ezért Lukke úrnak adom meg a szót, aki az ECR econ árnyék előadója. Köszönöm, elnök úr. Miután sajnos nincs még jelentős tervezet, itt alapvetően a bizottság javaslatáról tudunk csak inkább beszélni ami furcsa módon egy jelentős összeget irányoz elő reformok számára, ugye 25 milliárd eurót, bár kevés empirikus tapasztalatunk van még ilyesmivel. A bizottság a Görögországgal kapcsolatos tapasztalatokra hivatkozik, de hát Görögország az egy teljesen más eset volt, teljesen más program, ezt azért, hogy itt egy az egybe át lehet transzparálni, ezt nem hiszem el. Négy évvel később vagyunk most, és ezt sajnálatosnak tartom, hogy túl későn jönnek ezek a lépések. Tegyük fel ezt a kérdést, hogy egyáltalán miért kell pénzügyi támogatással ösztönözné a reformokat, hogyha ezek a reformok az adott országoknak a saját érdekében állnak. Itt azért vannak járulékos hatások, amelyekről még eh, nem, amelyel nem foglalkoztunk e- eleget, és amiről Alan Lemassur is beszélt, a moral hazard eh, oda vezethet, hogy késedelmet szenvednek a reformok, eh, hogyha nem kapnak ösztönzést. Csodálkoztam ennek a segítségnyújtósnak a mértékén. Ugye 22 milliárd euró első körben, ez egy strukturális reformok számára nagyon sok, de viszont csak 840 milliót kapnának az igazi technikai jellegű programok, amit keveslek. A programoknak európai hozzáadott értéke kell, hogy legyen. Igen, elengedhetetlenek tartom, hogy tényleg bizonyítani kelljen ezt az európai hozzáadott értéket, mert csak nemzeti érdeket szolgáló programok szerintem nem érdemelnek meg EU-s támogatást. A hetedik cikkel kapcsolatban kritikus megjegyzésem van, ez nagyon jól cseng, de ez igazából nem támogatás. Ugye senki nem bűnös addig, amíg nem ítélték el, és a 7. hetes cikk eljárás egy fokozatos három szakaszos eljárás, és ennek része az, hogy úgymond megvádolt országgal legyen egy konstruktív párbeszéd, és addig, amíg nem ítélték el, nem bizonyosod be a vétkessége, addig ezt, az, e, ezt a párbeszédet kell folytatni, ezért ebben a szakaszban nem kellene már még pénzügyi szankciókról beszélni, és be is fejeztem elnök akkor köszönöm. Köszönöm. Pájt úr sincs jelen, de a közös budget ikon árnyék előadó a zöldek részéről Sven Gigold jelen van, négy perce van. Én megpróbálom azért a két perces időkeretet tartani. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az előadóknak. Természetesen elviekben támogat támogatjuk ezt az európai eszközt, amely támogat tagállami reformokat. De, hogy nagyon világosan fogalmazzak, óvatosnak kell lennünk ezzel, mert úgy tűnik, hogy a finanszírozás túlnyomó része végül is a strukturális alapokba megy és valóságban a költségvetési tárgyalások során előfordulhat, hogy a strukturális alap alapok csökkentése miatt még végül is kevesebb pénz fog maradni, mint amit az új eszközre terveztek, különösen arra az eszközre, amely hivatott támogatni a strukturális reformokat, tehát a strukturális reformtámogatási eszközt. És el lehet ezt eh, majd eh, úgymond bújtatni a kohéziós politika bonyolult eh, csökkentése mögé. Ez pedig nem lehet szándéka ennek a parlamentnek. Másodszorban, ami a kritériumokat illeti, sok érdekes kérdést vetett fel Maletics asszony is. Az egyik ilyen kérdés az, hogy miért egy főre jutó számítások alapján kerülnek elosztásra ezek a pénzek. Ezt lehetne máshogy is csinálni. A kritériumok amelyeket együttdöntési eljárás keretében határozták meg a strukturális alapok kapcsán. Lehet, hogy az új programok esetében sokkal rosszabbak lesznek. Lehet, hogy nem ugyanúgy a klíma, az esélyegyenlőségi egyéb célok kapnak meghatározó szerepet. Tehát ne legyünk naívak, még lehet, hogy gyengíteni is fogja a strukturális alapokat, amelyek sokkal inkább a beruházások támogatását célozzák meg, és ezért nem annak felel meg, amit sokszor mondunk, hogy friss pénzekre lenne inkább szüksége. A, az EU tagállamok támogatása kapcsán azt is szeretnénk látni, hogy a szerződésben jelenleg megemlített pénzmosás, terrorizmus finanszírozás, stb. és a bankunióval kapcsolatos erőfeszítés, amelynek célja az e unió stabilizása, szintén a célok közé kell, hogy tartozzanak. Ami pedig ennek az eszköznek és a hetes cikk szerinti eljárásnak a kapcsolatát illeti, ennek a részleteit még ki kell dolgozni, de ezt támogatjuk. Köszönöm, Gigold úr, hogy nem merítette ki a négy perces lehetőséget. Hogyha ilyen tempóban haladunk, akkor majd vissza tudom adni a, az időt azoknak, akikkel olyan szigorú voltam, akkor lehet, hogy még néhány hozzászóló kapni fog később plusz időt. De most a GUE nevében, ugye Ni Riada asszony a költségvetési eh, árnyékeladó nincs jelen. Miguel Viegas úr az Econ árnyék előadója sincs itt a GUE részéről. Budget EFDD árnyék előadója nincs itt. Econ Vali úr, ő sincs itt. És Sunny sincs itt. Hát akkor rögtön rátérünk a KCDI-ra és azt hiszem, hogy erre most tényleg nagyon sok időnk maradt. Köszönöm szépen, tisztelt elnök urak! És köszönöm a társelőadók munkáját is. Papíron, amikor szeretnénk a tagállamoknak reformaikban segíteni, akkor ez az elv a priori nem tiltja meg azt, hogy elgondolkozzunk a dolgon. Strukturális reformokról beszélünk, de nehézségekbe ütközhetünk, mert ennek a koncepcióját magát sem sikerült még soha definiálni. Az Európai Bizottság nem tudom, hogy miért indult el ezen az úton, hogyha nem is pontosította azt, hogy mit akar támogatni, vagy mit nem egy-egy tagállamban. Úgyhogy szerintem egy struktúráltabb gondolkozási folyamatra lenne szükség a bizottság részvételével is, hiszen az európai szemeszterrel kapcsolatos felelősségét ő gyakorolja. De hát ez a strukturális reformokat támogató eszköz itt van az asztalunkon, anélkül, hogy tudnánk, hogy miről van szó. A frakciónkban már nagyon régóta beszélünk erről a témáról, és ami aggaszt bennünket az az, hogy milyen módon segítünk, persze bizonyos strukturális reformokat, de elsősorban azokat, amelyek azok, azokat a módszereket támogatják, ahol a legtöbb hozzáadott értéket tudjuk teremteni az európai gazdaság számára. Az innovációt, a alkalmazkodási kapacitást, az oktatást, a kórházakat, olyan dolgokról beszélünk, amik a szociális területre való beruházást segítik elő. De ezen túlmenően a gazdaságok közötti konvergencia is aggaszt bennünket, hiszen hogyha struktúrális reformokat akarunk, akkor az egy dolog, hogy ö, ö, a jónak tűnő programokat támogatjuk, de hogyha nagyon egymástól eltérő szintű gazdaságok jönnek létre, ezek nem fognak tudni egymás mellett létezni egy rendszeren belül. És azt látjuk, hogy nagyon kicsi ö, részét irányozzák elő ennek a programnak a konvergenciára. És felteszem magamnak a kérdést, hogy miért. Illetve a csatlakozási hogyha komolyan akarják, hogy az euróvezethez új tagállamok csatlakozzanak, akkor ennél nagyobb támogatásra lenne szükség. Különösen a Brexit után nagyon fontos lenne konkrét menetrendet és kötelezettségvállalásokat látnunk. Ezeket a fájlokat már a korábbiakban is megvizsgáltuk, és szerintem nagyon fontos lenne, hogy összehangoljuk őket és koherensebben kezeljük. És még egy dolog, egy ilyen természetű programnál a referencia keret ugye mindennek a természetéből fakadon az európai szemeszter a gazdaságpolitikában, de ezzel kapcsolatban tisztázni kell pár pontot. Nem vagyok benne biztos, hogy az Európai Bizottság javaslata ezt lehetővé teszi, úgyhogy sok szerencsét kívánok a két előadónak, hogy a pontosításokat megpróbálja megtalálni, vagy az Európai Bizottságtól kicsikarni nem szóltam előre, de most már csak egy percet fogok adni a kezdjájban, ban úr. Köszönöm szépen. Annak lehet értelme, hogy a strukturális reformokat összekapcsoljuk európai támogatási programokkal, de vigyázni kell, hogy ne teremtsünk meg a moral hazard alapját, és ne teremtsünk túlzott bürokráciát. Ehhez pontos definícióra van szükség, és ezt be is kell azután tartani. A makrogazdasági stabilitás, az teljesen biztos, hogy nem érhető el ilyen transfer kifizetésekkel, támogatásokkal. Az EU érdeke és a tagállamoknak is az az érdeke, hogy az adott tagállam kérvényezze az ilyen segítséget. Éppen ezért azt javaslom, hogy egy sor kritérium teljesítéséhez kössük a támogatást. Először is meg kell határozni, definiálni kell, hogy melyik reformokat tartjuk észszerűnek és nagyon fontosnak. Hogy aztán ez most valamilyen külső segítséggel valósítják -e meg, ez mindegy, csak olyan reformokat támogassunk, amelyek a konvergenciát segítik elő. Tehát először is a kérelembeadás előtt az adott állam már az előző évben is bizonyítani, igazolni tudja azt, hogy komoly erőfeszítéseket tett a reform érdekében. A bizottság javaslatai az ország specifikus EU, európai szemeszter eh, keretében ezt az ország bizonyítottan teljesítse, azután nem szabad, hogy a eh, hitel eh, minősítők leminősítsék, és végül itt van a hetedik cikket is be kell tartani, amit már többen említettek. Köszönöm szépen. A kezdjelben a következő hozzászóló Ferber úr. Köszönöm szépen. Szeretnék én is köszönetet mondani az előadónak, de hát ezt majd inkább akkor teszem meg, ha kezembe lesz a jelentés, hiszen annak nincs értelme, hogy egy sor jelentés kapcsán, mint az ESF-nél a határidő módosítását kérjük, itt pedig még az első jelentése kaptunk meg nagyon örülnék, ha végre el tudnánk kezdeni a munkát. Másodszorban kicsit meglepett, hogy itt strukturális reformokról van szó, hát elég banális strukturális reformokra azért van szükség, hogy leépítsék a költségvetésben a strukturális deficitet. Ugye deficit akkor keletkezik, ha több adnak ki, mint amennyi befolyik a költségvetésbe hanem több a kiadás. Ehhez megfelelő erőforrásokra van szükség, hogy a kulturális ciklusokat ki lehessen egyenlíteni, ugye ez a stabilitási és növekedési paktum meg is banális alaptézise. Most, hogy itt egy vitát folytatunk, ugyanaz vonatkozik minden családi háztartása is, hogyha egy család többet költ, mint amennyi befolyik neki, akkor problémája lesz. És ez az államokra is vonatkozik, a makrogazdaság területén, és persze eh, reformokat támogatunk, támogatni eh, érdemes, hiszen ezek pénzbe kerülnek. Hogyha egy egyszerű de mechanizmus mechanizmusban ebben egyet tudunk érteni, akkor jó úton járunk. Köszönöm szépen. Következő, Gerold úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, a a javaslat 17. cikk 6. bekezdésére hívnám fel a figyelmet. Itt van egy 5 éves türelmi idő a reformokkal kapcsolatban, hogy addig kell bizonyítani a végrehajtásukat. Ez túl rövid idő. Európában vannak olyan kormányok, amelyek a reformokra kapcsán tett ígéreteiket visszavonják, és akkor mindig mutogatnak visszafelé, hogy az előző kormány tette az ígéretet, és a következő kormány ezt már nem tartja magára nézve kötelezőnek. Ez a jelenség ellen fel kell lépni, és ezért ezt a türelmi időt szerintem sokkal hosszabbra kellene venni. Azt javaslom, hogy a 16. cikk első bekezdésében ez az időszak legyen 10 év, és ezt igazítsuk hozzá a jogalkotási ciklusokhoz is, akkor legalábbis kettő vagy talán három időszakot tudnánk ezzel lefedni. A reformintézkedések stabilitását, fenntarthatóságát is kelljen biztosítani. Az árnyék előadókat majd kérem, hogy fontolják meg ezt a javaslatot. Köszönöm. so far the... Köszönöm szépen. Egyelőre az utolsó képviselő, aki szót kért, Zsamon úr. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, nyilván mindennek lesznek nagyon jelentős szociális következményei is, bármi, mint bármi másnak, amit a gazdasággal teszünk. Különösen gondolok a foglalkoztatásra. Az erőforrások hiánya miatt az ideiglenes állások nagy mennyisége miatt a foglalkoztatás területén nem készítettünk, a Foglalkoztatási Bizottság részéről nem készítettünk véleményt. De, mint Foglalkoztatási Bizottsági Árnyék előadó, szeretném azt kérni, a két előadót, hogy próbáljanak meg közös alapot találni. Ez rendkívül fontos, hogy valódi szolidaritást hozzunk létre, és igazi európai állampolgárságot. Ez a célja a kohéziónak. És még egy dolgot szeretnék mondani. Azt gondolom, hogy jogos azt mondani, hogy a népességszám szám szerinti kritérium, mely szerint több lakóra több pénzt adnak, ez egész egyszerűen egy vicc. Köszönöm szépen, mielőtt visszaadom az elnök és Gualtieri úrnak, még egyszer megkérdezném, hogy kívánja-e bárki kihasználni azt a lehetőséget, hogy maradt időnk, és kívánnak-e hozzászólni. Nem? Senki. Akkor Gualtieri úr parancsoljon. Köszönöm szépen! Itt van velünk az Európai Bizottság képviselője is, Szeretném a bizottságnak megadni a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány pontra szeretnék reagálni, amit a képviselők felvetettek. Először is a népesség, mint kritérium. Miért ezt az allokációs kulcsot alkalmazza a bizottság? Nos, a pénzügyi ösztönzők az ilyen programok esetében az ország méretéhez arányosak kell, hogy legyenek. Úgyhogy kell, hogy legyen egy elég nagy hozzájárulás, hogy egyáltalán ösztönző erővel hason, és másodszorban méltányos módon szeretnénk a tagállamok között elosztani a rendelkezésre álló összeget. Ez a kritérium pedig mindkét igénynek megfelel. Nos, tehát létre biztosítja azt, hogy egy elég nagy ösztönző erővel rendelkezik majd a támogatás, illetve más oldalról lehetővé teszi azt, hogy minden tagállam ugyanakkor a maximális kedvezményezettje legyen ennek a programnak. Szeretném elismételni, hogy ez egyébként a kohéziós politika jogalapjával nincs összeütközésben. Már csak azért sem, mert ennek a programnak a jogi alapja az szerződés 175 per 3-as cikke, és más olyan jól ismert eszközök is vannak, például a szolidaritási alap, a globális alkalmazkodási alap, amelyek hata, hasonló módon ilyen semleges allokációs kulcs alkalmazásával lesznek kiosztva. Ami pedig azt illeti, hogy a társadalmi és környezeti ügyeket is be kéne venni a megítélés kritériumai közé, ezt el tudjuk, végig tudjuk gondolni, igen. Ez egy önkéntes rendszer egyébként, a tagállamok maguk döntenek arról, hogy kívánnak-e pályázni, és a makrogazdasági egyensúlytalansági eljárással kapcsolatos dokumentumok mellett vannak más olyan hivatalos dokumentumok is, amelyek a támogathatóságot befolyásolják. Túlmegy tehát a rendszer az fiskális fegyelmezettség vagy más hasonló elemek vizsgáltának a kérdésén. Ami pedig az erkölcsi kockázatot illeti, sokat gondolkoztunk azon, hogy hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy szemezgessenek a tagállamok, és azzal a megoldással tudtunk előállni, hogy a reformokat a, bizott az a tagállam fogja javasolni, az európai szemeszter gazdaságpolitikai koordinációján belül, hogy legyen ö, nyomás a tagállamokon, hogy ne a legegyszerűbben elérhető gyümölcsöket akarják a tagállamok leszakítani, hanem legyen valami olyan nyomás, amely szerint mindenképpen az erkölcsi kockázatot el tudjuk kerülni. Éppen ezért egy nehezenben elérhető célok elérését akarjuk ösztönözni ezzel a rendszerrel, nem pedig a legegyszerűbb célok elérését. A struktúrás alapokkal való összekapcsoltság, nos ez a két program, a strukturális alapok tehát és a reformtámogatási rendszer is a kohézió fejezet alá tartozik, tehát vannak szinergiák a kettő között, amiket érdemes kiaknázni. Azonban nagyon fontos módszerrel elhatároltuk őket, a CPR rendelet, a költség, vagy beruházások fizikális költségei vonatkozó támogatás jelent, itt pedig olyan strukturális reformokról van szó, amelyek kapcsolódnak az európai szemeszterhez és az ebben megfogalmazott elővá- elvárásokhoz. Így választjuk tehát szét a kettőt, és Európai Bizottsági szinten nagyon komolyan dolgozunk azon, hogy ellenőrizzük, hogy ez meg is valósuljon. Elnök, köszönöm szépen. Sven Gigold még röveden szót kért, Kérdés, megjegyzés? Igen, igen, köszönöm, elnök úr, csak annyit szeretnénk megjegyezni, hogy az Európai Bizottság kéne, hogy kapjon még egy kis időt, hogy az összes kérdésre válaszoljanak, amit figyelmen kívül hagytak. Sok kolléga kitért egy sor kérdésre. És egyébként nem értem, hogy a német kormánynak még, kéne, még 4 milliárdot kapni arra, hogy reformokat hajtsanak végre, ez nem fogja növelni a növekedést, és hogyha Nagy-Britannia marad, akkor így marad, ha Nagy-Britannia nem marad, akkor 5 milliót fog kapni Németország. Nem tudom, hogy miért kell, hogy költségvetési ösztönzőként strukturális reformok végrehajtására ennyi pénzt öntsünk Németországba. És nem értem, hogy a szociális és zöld aspektusokat miért hígította fel az európai szemeszterben a bizottság. Ezután a parlament, miután ezt megtette ezek kritériumok európai szemeszterben való alkalmazását a strukturális reformokra vonatkozó ajánlások tekintetében így felhígította a parlamentnek, miért kéne elfogadnia azt, hogy az ilyen felhígított kritériumokat alkalmazunk ilyen óriási összegekre is miközben a normális strukturális alapokban meg tudnánk tartani ezen kritériumok alkalmazását. A bizottság esetleg egy percben tud reagálni? Miért kapjon Németország ilyen sok pénzt? És a kérdés az az, hogy van egy innovatív rendszer az Európai Uniós programokban, ami azt jelenti, hogy a maximális pénzügyi hozzájárulás elve. Ez azt jelenti, hogy ha a tagállam olyan reform kötelezettsége vállalásokat javasol, amelyek után, ha pozitív értékelést kap, és utána ezt végrehajtják, akkor megkaphatja a maximum összeget, vagy kevesebbet. Ez nem jelenti azt, hogy bármelyik tagállam is megkapja az összes pénzt, ami rájutna, Ez a pénz, ez egy zsákba kerül, ami rendelkezésre áll a tagállamokra, hogyha olyan reformokkal tudnak előállni, amire tényleg szükség van. Az említett kritériumok pedig nincsenek kizárva. Hogyha a szemeszterben azonosított és az említett aspektusokra vonatkozó reformokat nyújt be a tagállam, akkor természetesen azt is tudjuk támogatni. Köszönöm szépen, a jelentéstevő közül ki fordított sorrendben adom meg a szót. szót. Yes, thank you, Well, I can, I can keep it short, but I uh, thank you colleagues for all your input and this exchange. Köszönöm szépen kollégák a hozzászólást, illetve az eszmecserét. Azt hiszem, hogy nagyon fontos dolog hangzott el, hiszen föl tette a kollégám a kérdést, hogy egyetértünk-e az elvekben. Ez a legfontosabb. Mi a, mi a célunk? Erősebb, erősebb Európai Uniót szeretnénk? Akkor mindenki fölemelni a kezét. És azt hiszem, hogy ez az alapelve mögött a program mögött. Úgyhogy ezért úgy érzem, hogy támogatja mindenki ezt a programot, természetesen teljesen releváns az, hogy hogyan érjük el a legjobb eredményt. Ami az erkölcsi kockázatot illeti, a moral hazard kifejezést Lamaszór úrtól, eh, Lukától, másoktól, a bizottságtól is hallottunk erre vonatkozó megjegyzéseket. Egyetértek, hiszen ez a legfontosabb ebben a programban. Ez az, amivel meg kell birkóznunk, amelyre ki kell térnünk. És még egy rövid megjegyzésem lenne a hatályt illetően. Természetesen értem, hogy vannak ezzel kapcsolatban kérdések, de az európai szemeszter hatájának alkalmazása azt a célt szolgálná, hogy az átfogó és legfontosabb reformprogramokra lehetne kérni támogató forrásokat, úgyhogy ezért kapcsolnám össze a két dolgot. És utolsó megjegyzésem. Igen, értem, hogy miért várja mindenki a végső jelentést, és Eider, illetve jó magam, és erre törekszünk. A mai eszmecsere természetesen nyomást gyakorol ránk, de ezen túl pontosítja is a még fennmaradó kérdéseket, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan tető alá hozzuk a jelentést. Elnök, köszönöm, Eider. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki szólt a mai vitán. a rendelet kapcsán, illetve nagyon örülök annak is, hogy kiegészítették a vitát. Arra szeretnék kitérni, hogy vannak még problémás kérdések. Lehet látni, hogy mennyire, mennyire eltérőek a vélemények, hiszen a különböző frakciók teljesen különböző irányba haladnak, de ahogyan az eszmecsere elején is elmondtam, makacsul kitartunk amellett, hogy megpróbálunk megállapodásra jutni, és egy jelentést benyújtani a szakbizottságnak. Két megjegyzésem lenne, a erkölcsi kockázat az első. Meglep, hogy mindenki fölvetette ezt a kérdést, hiszen hogyha megnézzük a tagállamokra eső forrásokat, akkor nem hiszem, hogy Németország abba hagyná a reformokat két milliárdért, és így tovább. Tehát nem hiszem, hogy lenne olyan ország, amely leállna a reform tevékenységekkel, csak azért, mert erre, erre várnának. Hogyha több pénzről lenne szó, akkor érteném az összekapcsolást, de szerintem itt nincsen erkölcsi kockázat. Ami pedig a strukturális reform definícióját illeti, meghallgattam Herbert kolléga megjegyzését. Úgy tűnik, hogy itt egy strukturális deficitről beszélünk, de nem tudom, hogy valóban ez -e a fogalom meghatározás. Ha megnézzük az EKB-t, megnézzük, hogy ők hogyan definiálják a strukturális reformot, és nem tudom, hogy mennyire progresszív a politikájuk, kiegyensúlyozott növekedésről beszélnek, és itt figyelembe kell venni a tőkét, illetve a teljességet, a befogadást. A szociális igazságosság, illetve a gazdasági növekedés a célunk, úgyhogy bármilyen szögből, bárhonnan is tekintsünk erre a javaslatra, a kritériumok ebbe az irányba mutatnak, de majd valahogy végig végig bogarásszuk még a kérdéses területeket, és meg lesz a megoldás. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Mindenkinek, mindkét előadónak sok sikert kívánok a munkájukhoz. A módosítók benyújtásának határidejét még nem pontosították, úgyhogy ezt kérem erősítsék meg. És ezzel lezárjuk a harmadik és negyedik napi rendi pontot. E, egyéb kérdés nincsen, úgyhogy csütörtök reggel találkozunk, reggel 8 órakor és nem ebben a teremben, hanem a Winston Churchill százas teremben, itt az Invest Európai Unióról, illetve az ISF-ről lesz szó, és ezzel lezárom a mai ülést. We are out. Uh, we have now econ.